estét, Európa! Mónika Maggioni vagyok. Üdvözöljük Önöket az Eurovízió egyen. Köszönöm mindenkinek. Ma este élőben vagyunk láthatóak, mint egy 30 országban, rádión, interneten és tévén. És itt vannak közöttünk az Európai bizottság elnöki posztjelöltjei, akikre 400 millióan szavazhatnak az önök szavazata fogja eldönteni azt, hogy ki lesz majd az Európai Bizottság új elnöke. Élőben adunk az Európai Parlamentből, Brüsszelből. Ma önök kulcsfontosak szerepet játszanak a vitában. Azokban a témákban, amelyek a legfontosabbak önöknek. A, hash, a kettős kereszt Europe címre írhatnak. Mielőtt még elkezdenék, itt vannak a szabályok. A jelöltöknek egy perce lesz arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre, és három lehetőség lesz arra, hogy 30 másodpercben visszatérjenek egy kérdésre. Azt kérjük a jelöltektől, hogy angolul beszéljenek, hogy könnyebb legyen a tolmácsolás a 24 nyelvre. A három, az öt jelölt közül három ezzel egyetértett. Egy uh, sorsoláson döntöttük azt el, hogy milyen sorrendben jönnek majd a jelöltek. Mielőtt még megkezdenénk a vitát, hadd adjam meg a szót az Európai Parlament elnökének, Martin Schulznak, hogy megemlékezzünk Jean-Luc Dehánról. Köszönöm szépen. Ma kaptuk a hírt, hogy Jean-Luc Dehán képviselőtársunk elhúnyt. Kiváló tagja volt az Európai Parlament, és hosszú ideig belgia miniszterelnökként is szolgálta hazáját. Utódja Giefer Verhofstadt itt van velünk, kérjük Gél együtt, hogy emlékezzünk meg az ő elődjéről, miniszterának elődjéről, aki az Európai Parlament kiváló tagja, és volt G. Hogy megnyissam a vitát. A, nyit, a vita nyitásaként szeretnék megemlékezni Jean-Luc Dehan kollégánkról, aki ma hunyt el. Jean-Claude Juncker és jó magam is kollégái voltunk az Európai Tanácsban. Nagyszerű európai, nagyszerű államférfi volt Deán úr, alelnöke volt a konventnek is, Valeri Hiszkád Eszternel egyetemben, és Julian Amatóval annak idején, és a Lisszaboni szerződés születésének is ö, körül is bábáskodott. Mindig az igazság mellett állt ki, és kimondta azokat a dolgokat, amelyek nem mindig voltak népszerűek, ám volt bátorsága kimondani ezeket politikai pályája során. Ezért kérem most önöket arra, hogy a mai vitát ö, ö, szánjuk rá, illetve gondoljunk rá közben, és mindenképpen emlékezzünk meg egy nagyszerű európairól, egy nagyszerű államférfiról. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm Ferhofstadt úrnak. Az ön oldalával kezdjük, ön lesz az első, aki megtarthatja a beszédét. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ezek nagyon fontos választások, és tudom, hogy amikor választások vannak, akkor a politikusok azt mondják, hogy ezek nagyon fontos választások, de most ez tényleg így van. Az Európai Unióban válaszút elé kerültünk. Nagyon fontos döntést kell meghoznunk, vagy visszatérünk a régi nemzetállamainkhoz, mint ahogy Anna azt néhány jelölt is javasolta, vagy pedig előre tekintünk, és egy sokkal integráltabb Európát választunk. Úgy vélem, hogy egyértelmű a választás, hogyha szeretnénk megoldani a problémákat, olyanokat, mint a munkanélküliség, a klímaváltozás, a rossz pénzügyi termékek, akkor mindenképpen európai együttműködésre van szükség, egy olyan Európai Unióra van szükség, amely erősebb, és meg tudja védeni a saját modelljét Kínával szemben, Indiával szemben. Az Európai Unióval igazából szoverenitást lehet nyerni az emberek számára. Köszönöm szépen! We go to the other side of the Most pedig a sor másik végéhez fordulunk, és átadom a szót a Alexis Tsiprasnak, aki Görögországot képviseli, az európai baloldalt. Ez olyan ország, amelyet kísérleti nyúlként használtak fel a megszorítási programok során, és szeretnék most a többi jelölthöz szólni azokhoz, akik ezt a politikát támogatták. A kérdésem az, hogy az, ami Görögországban történik, ez az a siker, amit reprodukálni akarunk, meg akarunk ismételni, vagy pedig tragédia ez, ami más országokat is elér. Éjszakához, északhoz, délhez fordulok Európában, hogy támogassanak bennünket, és hagyjanak fel ezzel a megszorítási politikával, legyen demokrácia, találjuk meg az igazi európai értékeket. Köszönöm, Ciprász úr, most pedig Jean-Claude Junckernek adom meg a szót. Én azt szeretném, hogyha Európa szolidárisabb lenne. Vessünk véget az északi-déli megosztottságnak. Azt szeretném, hogyha folytatnánk a az államháztartás konszolidálását, de szerintem nem tudunk több pénzt eh, elkölteni, mint amennyi rendelkezésünkre áll. Az adósságot elképzelésekkel helyettesítsük, eh, legyen közös piac, digitális közös piac, és ami az USA-val való megállapodást illeti, szükség van a szabadkereskedelmi megállapodásra, de arra is, hogy tiszteletbe tartsuk az európai normákat. Azt szeretném, hogyha az megteremtenénk az Energia Európai Unióját azért, hogy ne függjünk Oroszországról. Szeretnénk, hogyha Európa nagy lenne, nagy kontinens, de ugyanakkor szerény is, és ne csak a kis dolgokkal foglalkozzon, mert ha ez így történik, akkor abból nagy problémák lesznek. Köszönöm, Martin Schulznak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Olyan urább Európában élünk, ahol az adófizetőkkel megfizessék a spekulánsok árát, akik elzsebelik a milliárdos profitokat, és nem fizetnek adókat, valamint milliós károkat okoznak, amelyet aztán adófizetőkkel megfizessenek. Az Európ- olyan Európában élünk, ahol 6 millió fiatal férfi és nő munkanélkülű. Ők a saját lehetőségeikkel fizetnek azért a válságért, amelyet mások okoztak. Ezért azt akarom, hogy az Európai Unió igazságos, méltányos legyen az, át, az átlag, er, a polgár érdekét helyezze homlok terébe. Ezért az én bizottságom, amely egyébként eh, a nemek közötti egyenlőséget is való biz, Európai Bizottság lenne, mert hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség meg még egy szégyene Európának. Az Európai Bizottság az adócsalás, adóelkerülés ellen fog harcolni, és a munkalehetőségért, az életlehetőségért, különösen a fiatal nemzetékek részére, ezért kérem a támogatásukat. Köszönöm, Keller asszonyal folytatjuk. Ma este azt szeretném mondani a hallgatóságnak és azoknak is, akik a tévén hallgatnak minket, vagy webstreamingen keresztül, május 25-én az önök választása fog dönteni, önök fogják eldönteni, hogy milyen irányt vegyen Európa. Mi a zöldek alternatívát nyújtunk Európának. Olyan Európát szeretnék, amely az emberekkel foglalkozik jobban és kevésbé a bankokkal ne hagyjunk senkit leszakadni, mindenkiről gondoskodjunk. Szociális Európát, a szolidaritás Európáját szeretnénk. És ott van a klímaváltozás, ez is meg fogja határozni a jövőnket. A szolidaritás, a demokrácia, a népek Európáját kínálom, ezért harcolunk. És önök fognak május 22-én és 25-én dönteni. Remélem, hogy mellettünk lesznek, és egy jobb Európáért fognak kiállni, még az utcán is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kanar úr, te fogod elmagyarázni, hogy otthonról hogyan tudnak a nézők kapcsolódni a közösségi oldalak révén a vitához. Köszönöm, Monika. Itt a, látják a képernyőn, hogyan lehet, a, hogyan koordinálják a nemzetközi szakértők az Eurovízió stúdiójában az európai közösségi oldalakon kapcsolódó állampolgárokat. igyekszünk kapcsolatba lépni a weben keresztül az emberekkel, Ausztria, Franciaországból, Finnország, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, sorolhatnám az országokat, ahol online stúdióban dolgoznak, valamint a Csehország, Németország, Írország, Szlovénia és más államok ö, ö, állami tévé és rádió is közvetítik a vitát, tehát sokan hallgatnak bennünket, és mi is hallgatjuk önöket. Majd kifejtem később, hogyan lehet üzenni a weboldalakon. Az európai gazdaság lesz az első témánk. Igen, éppen ezért a kérdések első részében a gazdaságról fogunk beszélni. Most is Keller asszony lesz az első hozzászóló, több mint 5 millió fiatalnak nincsen munkája ön, mint bizottsági elnök, hogyan tudná visszaadni nekik a jövőt? Úgy gondolom, hogy a fiatalok munkanélkülisége az a kérdés, amely a napi rend elején kell, hogy szerepeljen. És én, mint bizottsági elnök, ezt kérném, mert nem lehet egy olyan EU-nk, amelyben egy egész generáció elvész, és a fiatalok elveszítik a perspektívájukat, nem reménykedhetnek egy jobb jövőben. Ezzel foglalkoznunk kell, és hogyan tehetjük ezt meg? Csak úgy lehet fenntartható munkahelyeket teremteni, hogyha zöld és fenntartható gazdaságot hozunk létre. Mert a megújuló energiaforrások területén, az energiahatékonyság területén, a oktatás és az egészségügy területén tudunk igazából munkahelyeket létrehozni, és ebből a társadalomnak is haszna lesz. Jó minőségű munkahelyekre van szükség. Nem a fiatalok okozták a válságot, nagyobb biztonságot kell nekik nyújtanunk azért, hogy a jövőbeli károkat elkerüljük. Alexis Cipras, mit gondol erről a kérdésről? hogyha a szörnyű megszólításokkal foly, tovább folytatjuk a munkát, akkor nem fogunk semmit sem megoldani. A munkanélküliség Európában óriási mértékű, másfél milliárdot folyósítottak a másfél milliót folyósítottak a bankokra, viszont sokkal kevesebb pénzt adtak a fiatalok munkanők és ennek megoldásában. Tehát csak úgy tudjuk ezt megoldani, hogyha bátor döntéseket hozunk. Egy európai New Deal-t szeretnénk, egy új megállapodást szeretnénk, hogy a foglalkoztatást erősítsük, és itt a növekedés nagyon fontos. Hogyha ezt a katasztrofális megszorító politikát folytatjuk, akkor nem lesz esély arra, hogy az Európai Unió nagy problémáit megoldjuk. A nagy problémák a szociális kirekesztés, a munkanőkliség, és főként a fiatalok munkanőklisége nagy probléma, ami egyre inkább szélsőségesebb formákat ült. Martin, Martin Schulz. Ön mit gondolod, 6 millió fiatal ember Európában, tehát a legjobban képzett nemzeti, nemzet, nemzedék ez Európában, munkanélkül van. És azok az országok a legmagasabb a munkanélküliség, ott fennáll az a probléma, hogy az Európa, a, a gazdaság gerince, a kis és középvállalatok nem férnek hozzá hitelekhez. A bankok 0,25%-ért kapnak tőkét, az LKB-től, de nem teszik a gazdaságba, hanem spekulálnak vele. Egy mikrohitelprogram, amely a KKV-k számára biztosít tőkét, működési pénzt, összekapcsolva az Európai Unió pénzalapjaival és az Európai Befektetési Bank pénzével, amely a KKV-kba kell, hogy áramoljék, ezek a KKV-k tudják alkalmazni a fiatalokat, a munkanélküleket, és ők tudják aztán visszafizetni ezeket a hiteleket. Így lehet újra beinteni a gazdaságot egyrészt, a KKV-k támogatása révén elsősorban, és konkrétan fellépni a fiatalok munkanélkülsége ellen. L'emploi. A foglalkoztatáshoz növekedés kell, nincs fenntartható növekedés kiegyensúlyozott államháztartás nélkül. Éppen ezért ezt a politikát kell folytatni, kiegyensúlyozott államháztartást, és kevesebb megszorítást. Hogyha nincs pénzünk, akkor ötletekkel kell előállni. Éppen ezért a digitális piac 3 millió munkahelyet hoz, hozhat létre, és stabil munkahelyeket tudnánk így biztosítani a fiataloknak, stabil munkahelyet, és Európában a mobilitást is könnyíteni kell. A fiataloknak lehetővé kell tenni azt, hogy több országban tanuljanak. A fiatalok jobb, hogyha utaznak, mozognak, több helyen tanulnak. Giffer Hostát, ön mit gondol erről? Nos, amit eddig hallottam, ez pontosan ezek a régi receptek, amelyek az elmúlt öt évben nem igazán működtek Európában. Tehát szerintem ahelyett, hogy a konzervatív vagy a szocialista recepteket folytatnánk, és így sokkal több adósságot halmoznánk fel, ehelyett inkább egy új megközelítésre van szükség. Ez pedig nem más, mint visszatérni Jacques Delors eredeti elképzeléséhez, a belső piachoz. És, mert már te egy intelligens szocialista vagy, nem mindig vagy intelligens, de Yeah, well, maybe, uh... Nos, megkaphatnám Schulz uh, uh, úr perceit is? Nos, uh, amire szükség van, amire szükség van, az az, hogy egy újfajta európai integráció legyen. Vannak kulcsfontosságú piacok, a tőkepiac, a bankok, a digitális piac, a telekom, az energiapiac. Erre van szükség, ki kell használni az Európai Unió lehetőségeit, hogy egy új integrációt, új növekedést hozzunk létre, ahogy a 80-as években is történt ez, ugyanígy sikeresek lehetünk ismét. So, about... Ami a recepteket illeti, az európai kormányok sokszor mondják, hogy a megszorítási intézkedések beváltak, de nagyon sok ember veszíti el a munkahelyét. Ez az orvosság, vagy valamit másképpen tervez eh, Ska Keller? Igen, a megszorítás az eh, egyre mélyebben eh, a válságba sodor bennünket. Most 26 millió munkanélkül van, és több mint 6 millió munkahely elveszett a megszorítási intézkedések miatt. Tehát ezen túl kell lépni. Elég volt a megszorításból, be kell fektetni, be kell ruházni a gazdaságba, de zöld gazdaságba fenntartható munkahelyekre van szükség, amelyek tíz év múlva is meglesznek, és amelyek jó életminőséget adnak az embereknek. Megújuló energiákba, energiaforrásokba, energiahatékonyságba kell befektetni, oktatásba, egészségügybe. Mi több zöld beruházást javasoltunk már eddig is, de a konzervatívok és a szociáldemokraták nem támogattak minket, pedig itt a beruházás a kulcs szó, és nem pedig a megszorítás. Alexis Tsipras, önnek mi az álláspontja erről? Az a véleményem, hogy Gi gondolatai nem újak. Ezek nagyon régi ötletek, és ezek vittek minket a válsághoz 29-ben is, és ott volt a buborék, amit az Egyesült Államokban pukkadt ki. És eh, a válság kezelése igen súlyos helyzetbe jutatta Európát. A növekedésbe, a szociális kohézióba kell befektetni, véget kell vetni a megszorításoknak, és Munkahelyeket kell teremteni, ki kell lépni az adósság paranoiából is eh, Európában. Van megoldás, eh, hasonló, mint eh, az a megoldás, amit 53-ban Németországnak nyújtottak. Szolidaritás van szükség Európában lemondtunk a növekedésről, hiszen az adósságot kell törleszteni, de hogyha ez így van, akkor soha nem fogunk kilépni a válságból, és csak recesszió lesz és katasztrófa. Martin Schulz következik. Én teljes sem másképpen tettem volna a dolgokat. A költségvetési megszokorítás egy részről ez elkerülhetetlen volt, illetve a stratégiai befektetések, ez lett volna a jobb út. De, egy, de egyértelműen csökkentettük a kiadásokat annak érdekében, hogy visszaszerezzük a befektetők bizalmát. Ez viszont nem történt meg. Amiről soha nem beszéltünk, az az adókerülés, az adócsalás kérdése. Minden évben egy milliárd eurót veszítenek el a tagállamok az adócsalás, adókerülés miatt. Tehát fel kell lépni az adókerülés, adócsalás ellen. Ez lenne az én megoldásom, mert nem lehet csak a csökkentésről beszélni a a költségvetések területén. Be kell fektetni a digitális programba, az energiaellátási hálózatokba, és eh, az utolsó másodperceket visszaadom Giffer Hofstadtnak. Ez nagyon fel volt azon részéről, mondja a moderátor. Akkor menjünk tovább. Jean-Claude Juncker. Öt évet visszatekintve, mit tenne másképp? Könnyű és nehéz kérdés ez egyben a liberálisok, szocialisták és a keresztény demokraták kezelték a válságot, és ami a válságkezelést illeti, a szocialisták, a konzervatívok és a liberálisok kezelték, mint mondtam, a válságot, de hogyha a költségvetés nem teszte lehetővé a jobb válságkezelés, miért volt ez? Mert felhalmozódott a deficit, és éppen ezért most már a jövő felé kell tekinteni, beruházás, növekedésre van szükség, és ehhez az államháztartást kell rendbe tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gihe Verhofstadt, egy perce van reagálnék azokra, akik azt mondták, hogy nincs szükség arra, hogy, hogy fegyelmezett költségvetés működjön. Erre van szükség, különben nem lehet a közép és osztávon növekedni. Ez tény. A világ minden részén rendbe kell tenni az államháztartást. Ezt az igazságot elfelejtettük az elmúlt öt évben. Új növekedési stratégiára van szükség, olyan gazdasági növekedésre, amely nem új hitelek felhamozását jelenti, mert ezt nem, nem bírjuk. A legtöbb tagállamban óriási adósodás van, nem lehet a saját költségvetésekre támaszkodva növekedést elérni. Intelligensebb módszert arra van szükség, élni kell Európa méretével. 500 milliós piacról van szó. Hadd éljek egy példával, a digitális piacokról már beszéltünk, ugye? Amerikában az Apple cég, ha egy új terméket dob piacra, a négy legnőbb céghez megy az országban, azonnal elindítják az új terméket országos lefedettséggel. Ha mi tesszük, akkor 28 tagállammal kell tárgyalni, 100 szolgáltatóvállalattal, hogy piacra dobjunk egy terméket. Ezért aztán a Google, a Facebook, a Twitter, Apple, Microsoft sorolhatnám, mind amerikai cég meghódította a világpiacot. Nekünk is így kell eljárni. Lejárta az ideje, de, de K. Keller szeretne hozzászólni. Igen, felhasználom az első Joker lapomat Verhofstadt úr beszélt arról, hogy az adóság a probléma. Viszont, hogyha megnézzük Spanyolországot, Spanyolországban költségvetési többlet volt a banki válság előtt. A bankok adósága volt az, amely az adófizetők vállára került, amely az állam vállára került. Tehát mindenképpen a spekulációval kell felhagyni, a bankoknak maguknak kell megmenteni magukat, nem pedig adófizetők pénzéből kell ennek történnie. Talán jöhetek a 20 másodpercemmel? Szeretném a 20 másodpercemet kérni, parancsolj. Azt akarom csak mondani, hogy egyetértek Ská Kellerrel, de az európai szinten tettünk valamit az elmúlt években. Létrehoztuk a banki uniót. Először a banki unió révén a bankok maguk a saját kockázati profiljuk alapján hozzárulnak ehhez az alaphoz, hogy őrötők is ittsenek bankokat, és nem az adófizetők teszik ezt már. Ez jó példája annak, bár nyíru itt éppen itt a teremben, és szeretném megköszönni, fantasztikus munkát végzett a pénzügyi szabályozás területén, a banki unió létrehozásával, mert végre nem az adófizető fizeti meg a számlát. Very good exchange. Nagyon jó volt ez a véleménycsere, szeretném elmondani, hogy már a következő kérdésbe is belecsaptunk. A szociális médiában nagyon sokat beszélnek erről, de mielőtt áttérünk a következő kérdésre, átadom a szót Alexis Tsiprasnak. válaszoljak, de melyik témára kérdést tett fel nekem? Ugyanarról a kérdésről van szó. Akkor áttérünk a következő kérdésre. Még a, a Joker lehetőséget nem használtam ki, de lesz még alkalmunk a vitára. Sokat beszélünk a szociális médiáról, és a bankok, a közösségi oldalak sokat beszélnek erről. A bankok vannak a vita középpontjában, és hibáztatják a bankokat a válságért az önök Európában jobban szabályoznák eh, a bankokat? Eh, Keller, igen, világosabban eh, kell szabályozni a bankokat, és amit a bankunióról mondtak, a bankok több pénzt tesznek félre ahhoz, hogy saját magukat megmentsék, ez nagy siker. De van pénzpiaci szabályozásunk is, külön választottuk a befektetési bankokat és a lakossági bankokat. Ez nagyon fontos, hogy a pénzpiacokat jobban szabályozzuk, hiszen sok milliárd euró vész el, egy trillió euró évente a meg nem fizetett adók miatt, és valamit tennünk kell. Nem lehet az emberek fizetését csökkenteni azért, mert adóelkerülés van. Valamit tennünk kell ennek érdekében az EP-ben. Alexis Tsipras a bankokról, öné a szó. Monika Vioti, a Giefer Hofstadt. Igen, Giefer Hofstadt néhány másodperccel ezelőtt az úgynevezett bail-in programokról beszélt. A bail-out programok után, amikor az adófizetőknek kellett eh, megfizetni eh, az árat, több tízezer, több tízezer eurót vettek el az emberektől, most pedig azt javasolják, hogy egy olyan megoldást válasszunk, hogy a teher azoknál legyen, akik a bankokban pénzzel rendelkeznek. Én ezt nem tartom jó megoldásnak. Feltenném a kérdést, hogy Juncker úr támogatja -e ezt az elképzelést, ugyanis a mi elképzelésünk a következő. Közös megoldásra van szükség a adósság átütemezése számára, hogy szanálni lehessen a bankokat, és egy plusz megoldás lehessen találni arra, hogy könnyíteni lehessen az adósságokon. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a, tovább nő az adóság hegy. Köszönöm. Martin Schulz, banktémánál tartunk, parancsoljon. A banki unió az első lépés volt. Át kell, ki kell törnünk a banki adósság spirálból és az államadóság spirálból. Néhány tagállam nagyon stabil államháztartást tant fel, és a banki válságig Írországban sikerült megoldani, a katasztrófa Spanyolországban is sikerült, sikerült leszabályozni a bankokat, és a banki unió révén megtettük az első lépéseket ezen az úton. Jobban kell ellenőrizni a bankokat, különösen a kockázat és a felelősség ismét egy kézben kell egyesüljön. Mert a múltban az történt, hogy a bankok vállalták a kockázatot, és a felelősség aztán az ófizetők vállára csúszott. Fontos, hogy a felelősséget a bankok vállalják, az anyagi felelősséget, és arra kényszerítsük a bankokat, hogy vállalják a katasztrófa felelősségét is, amelyet ők hoztak létre Európában. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság kell ez irányban lépéseket tegyen, és ami hiányzott mindebből, és a Barnier a bizottságban nem kapott elég támogatást ahhoz, hogy tovább lépjen előre. Az én bizottságomban jobban szabályozzuk majd a bankokat. De... Köszönöm, egy kicsit eh, hosszasan beszélt. Jean-Claude eh, Junckernek adom meg a szót. Nem szeretném, hogyha arról eh, beszélnénk, hogy mi történt eddig a bank ágazatot újra szerveztük, és a Bárnyi vezetése alatt nem érdekelnek engem a bankárok szép szemei, nekünk a betéteseket kell védeni, a kis vállalkozásokat, amelyeknek hitelre van szükségük. A reál gazdaság tönkre megy, hogyha a pénzügyi rendszer összeomlik nem igaz, hogy csak a megszorításokról beszéltünk. 2009-től a válság elejétől több milliárd eurót befektettünk a gazdaságba, és egy igazi keynéziánus politikát folytatunk azért, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint amelyeket a 30-as években elkövettek. Köszönöm, Géper, Hofstadtél szó. Úgy gondolom, hogy a bankok jó példát adnak arra, hogy miért van szükség több Európára. Sikerrel jártunk a probléma kezelésében, hanem tovább kell menjünk ezen az úton. A bankok hozzájárulásában különbséget kell tenni a befektetési bankok és a takarékbankok között. Szerintem a befektetési bankok nagyobb kockázatot vállalnak, többet kell beletegyenek az alapba, mint a takarékbankok de Ciprus, Ciprus úr, ahogy Görögországban és Olaszországban, Portugáliában is nem a bankok kérdéséről volt szó, hanem rossz szakpolitikákat folytattak az ön hazájában. A két nagy párt, a, a jobboldali meg a baloldali párt is rossz irányban húzott Görögországban, ebből lett a baj. Mert az ön hazájában csak közbankok működtek, és ezek finanszírozták a politikai pártokat, és továbbra is Görögországban a politikai pártokat a nagybankok finanszírozzák és Ciprasz úr az önpártját is bizony, mert ön is, önök is felvettek ezektől az állami bankoktól hiteleket az elmúlt időszakban. Köszönöm, köszönöm Ferhostát úr. Szeretném megkérdezni Ciprasz úr, hogy válaszolni kíván-e. Igen, a jokerét felhasználja a válaszadásra. Szeretnék nagyon gyorsan válaszolni önnek. Igen, aztán remélem megkapom a másodperceimet, amíg önök fölteszik a fülhallgatót. Vannak magán és állami bankok Görögországban, egyetértek, néhány állami bank volt, és egy kalóz állam működött, amely az említett gyakorlatot folytatta. Schulz és Juncker úr pártjai követik el ezeket a hibákat, és nagyon nagy pénzügyi problémák keletkeztek. Láttuk, hogy végül a, az orvosság, amit a görög paciens kapott, rosszabb volt, mint maga a betegség. Felteszem a kérdést mindenkinek. Azok a programok, amelyeket önök beindítottak, ezek sikeresek voltak, vagy kudarcot vallottak? Ki használja a gyókerét? Válaszolni akartam Cipras úr pártját illető kérdésre. Mivel Görögországról beszélünk, éveken keresztül éjjel-nappal dolgoztam, főként éjszaka, azért, hogy elkerüljük, hogy Görögország kilépjen az euróövezetből. Mindent megtettem, de azért, hogy Görögország bemaradjon az euróövezetben, és a pénzpiacok ne spekuláljanak Görögország ellen. Sok szemrehányást elfogadtok, de ezt nem, nem fogadom azt el, hogy nem voltunk elég szolidárisak Görögországgal szemben. Mindent megtettünk azért, hogy Görögország bemaradjon az euróövezetben, megőrizze a helyét. Köszönöm, kérem a közönséget, hogy túl sok időt ne veszítsünk el. Nagyon sok európai elveszítette az illúzióit. A következő percekben kérem, hogy magyarázzák el azoknak, akik szeretnének kilépni, hogy miért kell, hogy bemaradjanak. Először is Ska Keller. Én azt mondanám az embereknek, akik úgy gondolják, hogy az EU nem annyira jó, sőt nem is mondanám ezt nekik, hanem amikor meghallgatnám őket, Gyakran elmondják az emberek azt, hogy nagyon sokat vártak az Európai Uniótól, azt kérik az EU-tól, hogy foglalkozzanak szociális jogaikkal, a nyugdíjjogaikkal, tegyenek a gyerekeik jövőjét, és pontosan ezt kell tennünk. Úgy gondolom, hogy a bizalmatlanság az EU intézményekkel szemben az azért van, mert a bizottság a tanács nem járt eredménnyel de mégis megvan ez az állam, hogy együttműködjünk, egy jobb életet érjünk el, és pontosan ezért kell együttműködnünk. Több Európára van szükség a válság után, a megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy jobb életet, jobb Európát hozzunk létre mindannyiunk számára. Ezt az ünnepet szeretném közvetíteni. Úgy gondolom, hogy meg kell ragadni ezt a lehetőséget, hogy ez egy jobb Európa e, legyen. Alex Cipras, mi az ön üzenete? Az euroszkepticizmus nagyon erősen növekszik. és ennek megvannak a felelősei is. A nagy, három nagy párt a bűnös, amelyek mindig megtakarításról beszélnek, mindig ugyanazt hajtogatják, ugyanazt a gyógyszert írják fel a betegnek, amitől egy rosszabbul lesz. Ezek a bűnösök, ezért növekszik az euroszkepticizmus. Az emberek bírálják Európát alternatívát kell nyújtsunk számukra. Az alternatíva pedig nem Európa szétesése kell legyen, hanem meg kell változtatnunk Európa jellegét. Akkor lesz vonzó a fiatalok számára Európa, és a, munka, a, dolg, a munkavállalók számára csak akkor lesz vonzó ez a fogalom, hogyha megváltoztatjuk. Mert most csak a fájdalommal, a megszorítással, a kínokkal azonosítják Európát. Ez az igazi veszély. Egy igazi jövőképet kell adnunk más szakpolitikákkal, alternatívával. Schulz úr, miért nem kell kilépni? Nem tudom, hogy azok, akik minket hallgatnak, meg vannak egy győződve arról, hogy több Európára van szükség. Szerintem egy másfajta Európára várnak, olyan Európára, amely az ő érdeküket teszi az első helyre, az európai intézmények belül. Itt Brüsszelben trilliókról, milliárdokról beszélünk, 50 millió, 20 millió, 20 milliárd. Ki mit tette a múltban? 1000-2000 eurót keres az állampolgárok 96%-a, és csak trilliókról hallanak, milliárdakról, és arra gondolnak, hogy az ő egyéni sorsukkal nem foglalkozunk. Elveszítettük a bizalmukat, és szeretnénk visszatérni ezt a bizalmat. Azt akarjuk mondani nekik, hogy a jövőjükről fogunk gondoskodni, a gyermekeik jövőjéről, és akkor ismét a helyes útra fog lépni Európa. Jean-Claude Juncker. Igaz, hogy sokat beszélünk a milliárdokról, sok milliárdról, de nagyon sok milliárdot elköltünk, amelyen nem rendelkezünk. Komolyan kell lépni. Hogyha az USA-val szabadkereskedelmi egyezményt kötünk, akkor minden európai több mint 500 euróval fog többet keresni. És szeretném, hogyha azok, akik dolgoznak, meg tudjanak élni a jövedelmükből. Hogyha az európai munkavállalók az európai projekthez nem csatlakoznak, akkor ez a projekt, ez a terv nagy nehézségekbe fog ütközni. Néverhofstadt. Úgy hiszem, hogy Európa déli részén, ahol nagyon sokan meg akartak szabadulni az eurótól, nekik kell elmondjuk, először is katasztrófa volna minden európai gazdaság számára, ha kilépnének az euróvezetből, északon és délen is, ha mindenki visszatérnének az országok a nemzeti valutához. A második dolog, fel kell tenni mindenki magának a kérdést, kifizeti ki a számlát, hogyha a görögök visszatérnek a drachmához, az olaszok a lirához, a, a spanyolok a pezetához, kifizeti ki ennek a számláját, az árát. Megint csak az lesz, hogy versenyszerű leértékelés történik, hogy a múltban emlékeznek vissza, két-három évenként leértékelték a nemzeti valutát, hogy tegyék a gazdaságot. Ki fizette meg a leértékelés árát? Az átlagpolgár, az embere, azt fizeti meg, hiszen elveszi, elveszíti a, a saját vagyonának egy részét. És a nyugdíjasok fizetik meg az árát, hiszen elveszítik a megtakarításaik egy részét az leértékeléskor. Ez a valóság, ezt kell elmondjuk az állampolgároknak. Ha visszatérnek a nemzeti valutához, az főleg az, az állampolgárok személyes érdekei ellen lesz majd, nem lesz megoldás. Ska Keller eh, ismét Joker kártyáját használna fel, tehát hallgassuk ezt meg. Igen, feleztem a második Jokeremet, és Juncker eh, úrhoz eh, fordulok, mert ő említette az USA-val kötendő transatlanti megállapodást. Nos, pontosan ez az a dolog, amiért az európai emberek elvesztették bizalmukat, ugyanis az Európai Bizottság titkosan zárt ajtók mögött tárgyal az ilyen megállapodásokról, pedig az emberek békésen demonstráltak Brüsszelben ezen megállapodás ellen, és mi történt? Letartóztatták őket. Nos, én ilyen Európát nem akarok, nem akarok ilyen megállapodásokat, az ilyen kereskedelmi megállapodásoknak az emberek javát kell szolgálniuk, és az ilyenfajta megállapodások csökkentik az Európai Unióba vetett bizalmat. Köszönöm szépen, mondja a moderátor. Most uh, itt uh, ezen a ponton megnézzük, hogy mi történik a közösségi médiában. Monika, igen, keményen dolgozik a csapatunk, a több mint percenként ezer tweet üzenet érkezik. Nézzük meg a számadatokat, mennyit tweeteltek. Összesen 58 ezer jött be eddig tweet üzenetként. Vegyünk néhány példát ezekből. Lássuk, hogy milyen témák merültek fel a technológia kiemelte a kulcs szavakat a, ebből a nagy tweet tömegből. Tehát minél nagyobb a szó, annál a képernyőn, annál több tweetben, üzenetben szerepelt. Tehát vita, ellenállás, roma szavak. Aztán mindenki arról beszélt, hogy a gazdaság növekedni fog. Ám a kérdés, hogy fenntartható lesz-e ez a növekedés? Aztán hogyan tervezik az európai kül- és biztonságpolitika jövőjét a jelöltek? Ez is kérdésként fogalmazódott meg. Aztán őre és újra felmerült Európa viszonya más államokkal, más térségekkel, nem tagállamokkal. Futnak be tehát a tweetek, kérem, hogy üzenjenek tovább. Mónika. And let's move. Igen, most akkor térjünk rá a következő témára. Láthattuk, hogy Ukrajnában erőszak volt, és az ország polgárából szélére sotródott Európa. Hogy áll itt Giffer Hostet? Tegnap levelet kaptam Gary Kasparovtól, az ismert sakkozótól, és ez mindannyiunkhoz szól, ez a levél. Azt mondja ebben a levélben, hogy Ferhofstadt úr ön és minden jelölt, minden európai vezető mi lesz akkor, hogyha Európa elbukik ebben a válságban, mi lesz akkor, hogyha nem lesz európai is biztonságos. Putyin és más diktátorok azt fogják bizonyítani, hogy az erőszak megéri, és az emberek úgy érezték, hogy egyedül vannak. Nem szabad, hogy Európa elbukjon ezen a teszten. Szerintem Geri Kasparovnak igaza van. Túlságosan gyengék voltunk Oroszországgal, főként Putyinnal szemben. Arra van szükség, hogy hiteles, személyes szankciókat fogonosítsunk Putyin emberei ellen. Ez az egyetlen nyelv, amit érteni fog. Alexis Tsipras, What's your position? Alexis Tsipras, mi az ön véleménye Ukrajnáról? Sajnos Európa ismét a hidegháború időszakát éli. Ezek veszélyes tapasztalatok, és ez seb Európa szívében, és ez a seb sem szankciókkal, sem fenyegetésekkel nem tud begyógyulni. A párbeszédre, a diplomáciára van szükség, és mi nem tudjuk elfogadni a neonácik eh, megjelenését egy európai kormányban. Nem tudunk elfogadni egy ilyen kormányt, ahol, eh, amelyben neonácik is vannak, hiszen ez seb Európában. Az ukrán népnek kell döntenie a saját jövőjéről, tiszteletben tartva az alkotmányt és annak rendelkezéseit. Követelnünk kell az eh, ebeszen belül a párbeszédet, és követelnünk kell azt, hogy mindenféle katonai erő eltűnjön, legyen az a NATO, vagy pedig Oroszország, azért, hogy eh, esélyt adjunk a békének. Ska Keller. Nagyon világos minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy békés megoldás szülessen. Ehhez pedig párbeszéd kell, megerősített párbeszéd. Sok párbeszéd folyt eddig, ám azt is világosá kell tegyük, hogy nem fogadjuk el a Putyin által tett lépéseket, a krimi félsziget bekebelezését, ezt világosan meg kell mondjuk. Szerintem a szankciók helyén valóak voltak. Ám arra is szükség van, hogy további lépéseket tegyünk például beszélnünk kell azokról a fegyverekről, amelyeket továbbra is exportálják európai tagállamok, Oroszországba szállítják. Ezeket sürgősen le kell állítani, ezeket a fegyverszállításokat, mert ellenkezősebben a szankciók semmit sem érnek. Aztán nagyon erősen függünk Oroszországtól az energetika területén. Mi zöldek mindig amellett érveltünk, hogy függetlenedjünk energia szempontjából. Végre neki kell fogni ennek a munkának, el kell érjük az energiahatékonyság révén, beruházva a saját megújuló energiaforrásainkba. Ez tesz bennünket függetlenni Oroszországtól, és ezáltal leszünk fenntartható gazdasági szempontból is. Köszönöm, Jean-Claude Juncker. Erősebb európai álláspontra lenne szükségünk? Nemet mondtunk Putin úrnak, elmondtuk, hogy ez elfogadhatatlan, szankciókat vezettünk be, nem volt elegendő, intenzívebb szankciókra van szükség Oroszország ellen, hogyha nem változtatja meg magatartását. Először is ez az európai pénzügyi központok és Oroszországok közti pénzáramlásokra kell, hogy vonatkozzon. Egy szelidebb erőről is szó van, de a párbeszédre szükség van, viszont az európai értékek jegyében el kell mondani, hogy Putyin úr magatartása elfogadhatatlan. Köszönöm, Martin Schulz. Háborúról beszélünk. Őszintének kell lennem megvan az esélye a polgárháborúnak Ukrajnában, és az a kérdés, hogy mi a szerepe az Európai Uniónak. Az Európai Unió nem katonai hatalom, és bármit, amit megtehetünk, hogy elkerüljük a katonai konfliktust, amely most már nem elméleti kérdés, ez egy lehetőség. Ehhez az kell, hogy különböző stratégiákat kombináljunk, és itt számíthatunk a közép-kelet-európai tagállamokra is, és úgy gondolom, hogy nagyon kemény szankciókról kell dönteni, és ezeket végre is kell hajtani. De másrésztről egy másik stratégiára is szükség van, az Európai Unió külügyminiszterei a második Genfi fordulóban próbálják ezt elérni, és meg kell, el kell érni azt, hogy az elnöki választások valóban lehetővé váljanak, hiszen az új elnök ez egy megfelelő tárgyaló lehetne Oroszországgal szemben is. Köszönöm. Térjünk egy másik témára. Az Európai Unióban egyes tagállamokban vannak független mozgalmak, Skóciában, Katalóniában függetlendési törekvések érzékelhetőek, függetlenek szeretnének lenni sokan ezek a térségek vajon megkaphatják ezek a térségek, a függetlenek lesznek az Európai Uniós tagságot? Verhofstadt úr, szerintem én Barcelonában jártam éppen tegnap. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem kéne részt vegyen ebben. És Spanyolország és Katalónia, a katalánok kérdése. És semmiképpen sem szabad negatív módon beavatkoznunk, ahogy Barózó úr és más néppárti jobboldali vezetők tették a múlt héten. Hadd döntsék el ők, a spanyolok és a katalánok. Nem az Európai Unió kérdése és feladata az, hogy beavatkozzék ezekbe a kérdésekbe. És figyelembe is kell venni azt, hogy az emberek mit gondolnak. Nem lehet felépíteni az Európai Uniót úgy, hogy nem hallgatjuk meg az állampolgárok hangját és véleményét ilyen fontos kérdésekben kiváltképp. És pozitív szerepet kell vállalnunk a párbeszédben a Spanyolország és a Katárnak között, semmiképp sem negatív szerepet ahogy az Európai Bizottság vezetője Barozó úr tette az elmúlt hetekben. Köszönöm szépen. Alexi Tsipras, mi az ön álláspontja erről a kérdésről? Az európai baloldal tiszteletben tartja a népek önrendelkezési jogát, de úgy gondoljuk, hogy a nacionalizmus, a konfrontációk, a szembenállások a népek között soha nem vezetnek pozitív eredményre, soha. Most nem szabad a határok módosítását elősegíteni Európában. A népek jogát tiszteletbe kell tartani, de a nemzetközi jogot is. Úgy gondoljuk, hogy például Katalónia vagy Skócia esetében erősebb autonómiát lehetne biztosítani föderatív közösség keretein belül. Kicsit hasonló ez ahhoz, mint ami Ukrajnában történik. Ukrajna legyen híd e-, Európa és Oroszország között, nem pedig a megosztottság tere. Hagyni kell, hogy az ukrán nép kifejtse véleményét, és a kiegyezés, megegyezés támogassa. Ská Keller. Számomra nagyon fontos az, hogy az emberek dönthessenek a jövőjükről. Az, hogy Skóciában, illetve Katalóniában az emberek dönthetnek a jövőjükről, ez fontos. És hogyha én lennék az Európai Bizottság elnöke, akkor üdvözölném őket, hogyha függetlenné válnának, és üdvözölöm őket az Európai Unióban. So, there... Tehát, egy kis technikai zavar itt nálam, ám lépjünk tovább, Jean-Claude Junckeré a szó. Úgy gondolom, bős dolog lenne, hogyha ebbe a vitába nem avatkoznánk bele, hiszen ez az Egyesült Királyság és a Spanyol Királyság kompetenciájába tartozik. A nemzeti alkotmányokat mindig is tiszteletben kell tartani, és kell tartani, és nekünk itt hallgatnunk kell, a nemzeti alkotmányoknak kell ezt a problémát megoldaniuk. Martin Schulz, vagy a, a Joker akar használni? Az Európai Unió nem egy egy szövetségi állam, hanem független tagállamok szövetsége. Tehát nincs erre vonatkozó terv, az államok saját alkotmányuk alapján döntenek a maguk módján ezekben a kérdésekben. Ahogy kollégám említette, Skóciában ősszel népszavazás lesz. Más államokban nem terveznek népszavazást. Ezért az Európai Unió szintjén nem lehet választ adni egyféleképpen ezekre a kérdésekre. Ha a Skócia például a függetlenség mellett dönt a népszavazás során, és független állammá válik, akkor egy eljárás alapján csatlakozhat az Európai Unióhoz. Más államokban azonban teljesen másképp alakulhat a helyzet. Meglátjuk, mi lesz nagy-Britanniában a skót népszavazással, de ezt nem lehet alkalmazni más államokra ezt a megoldást. Nincs egységes módszertan, mindig a nemzeti alkotmányok keretei között kell megoldást találni. Me... Köszönöm. Most pedig egy más témára térjünk át. Lát, láttuk, hogy mi történt eh, a Lampedusai partoknál ma Olaszországban. Önök jelöltök, hagyj kérdezem meg, a bevándorlás önök szerint olyan kérdés, amelyel a tagállamoknak kell foglalkozniuk, vagy pedig eh, az EU-nak? Ferhostát úr, nem a tagállamoknak. A tagállamok most eh, felelősek. Egy közös bevándorlási politikára van szükségünk, de nem olyanra, mint ami most érvényben van jogszerű bevándorlásra van szükség. Kanadában, Ausztráliában, az USA-ban van ilyen politika, de nálunk nincsen. És ennek az a következménye, hogy egyre több az illegális bevándorlás, mert nincs legális jogszerű bevándorlási politikánk. Másik következménye az, hogy egyre erősebb az embercsempészet, a határok között közös politikára van szükség e szinten. Másosorban pedig szükség van a menekültekre, a menedékjogra, nem azért, hogy verseny legyen a tagállamok között, hanem legyen egy rendszer, és tisztességes megállapodásokra van szüksége az államok között. Mi történik Szíriában? Mit tettünk a szír menekültekért? Mindannyian Törökországba mennek, Jordániába, csak néhány ezer jött Európában, és én ezt botrányosnak találom, hogyha megnézzük, hogy milyen tragédiát él át Szíria. Alexis Ciprász. Úgy gondolom, hogy paradox az, hogy megpróbálunk egy nemzetközi problémát megoldani a külhatárainkon, pedig a, az európai tagállamok is részt vesznek ebben a problémában. Afganisztánban, vagy más országban alakulnak ki a bevándorlás gyökerei. Az afgánok nem tettnek semmi más, csak menekülnek onnan egy jobb élet reményében. Az elnyomás politikája nem hatékony. A humanitárius történelmünk nem engedheti meg azt, hogy a földközi tenger temetővé váljon. Meg kell változtatni a bevándorlási politikánkat, egy menekültügyi politikára van szükség, a Dublini kettes határozatokat meg kell változtatni, megfelelően kell elosztani a felelősséget az Európai Unió tagállamai között azért, hogy ezeket az embereket fel lehessen venni, hiszen Európa szolidaritást jelent. Köszönöm szépen, Ská Keller. Amit Európában most látunk, az egyszerűen nem elfogadható. Halljuk, az emberek tömegesen hallnak meg a földközi tenger partjánál, Olaszországban a a, a, a Mára Nostrum a kis csónakban próbálnak az emberek evickélni, és a Frontex azt mondja, ezeket nem lehet befogadni, hiszen illegális bevándorlók. Ez nem be elfogadható. A Frontex Európai Ügynökség, az Európai Bizottság kell, hogy felszólaljon a működése ügyében erőszavakkal. Legális bevándorlásra is szükség van, igen, abszolút így van. Ezt biztonságos, legális módon kell megszervezni a menekültek beengedését, a Szíriából érkezők és más válságvezetből érkezők menedékre számítanak. És több legális módszer van szükség arra, hogy befogadjunk más menekülteket. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért van az, hogy egyetlen tagállam sem beszél legális bevándorlásról. Mi történik a nemzeti kormányokban? Hogyha nem látja senki ezt a rettenetes szenvedést. Az Európai Unióban, ha a Nobel békedíjat adunk ki, akkor akkor a ugye, politikával kapcsolatban kell ezt majd kiadjuk. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Európai törvényel kell megoldanunk a bevándorlást, a szabályozás, a jogszerű bevándorlás nem fogja megakadályozni az illegális bevándorlást. Éppen ezért nagyobb elkötelezettséget kell vállalni. Szeretném, hogyha az európai államok nem csökkentenék a fejlesztésre szánt pénzösszegeket. Nem lehet elfogadni, hogy a szegény emberek, afrikaiak, ázsiaiak csónakba üljenek, és a földközi tengere meghalljanak. Segíteni kell a szegényeket, és azokat akiknek gondjaik vannak, erre állandó megoldást kell találni, és nem szabad csökkenteni a fejlődésre szánt pénzeket. Martin Schulz. Örülök annak, hogy Juncker úr azt mondta, hogy legális bevándorlási rendszerre van szükség. Én is ezt mondtam. A legális bevándorlási rendszer létezik minden országban, a világon, az USA-ban, Ausztráliában, Kanadában, és itt Európában is erre van szükség, egy ilyen legális bevándorlási rendszerre. Meg kell védeni átmenetileg azokat, akik polgárháborús területről menekülnek, vagy ökológiai katasztrófák előtt, és meg kell védeni a politikai menekülteket, és mindenképpen egy három lépcsős megoldásra van szó. Ferhofstadt úr azt mondta, hogy európai szabályokra van szükség, viszont ezt nem szabad a tagállamokra hagyni, ezzel is egyetértek, viszont jelenleg ez a tagállamok kezében van. Ezért az én bizottságom mindenképpen rámutatna a tagállamok felelősségére. A tagállamoknak vállalniuk kell a saját felelősségüket. Köszönöm szépen. Rendben, ám jó lenne látni, mi történik a külvilágban most, a közösségi oldalakon, mert sokan igyekeznek szóba elegyedni velünk a weben keresztül. Igen, nagyon nagy a nyüzsgés, a stúdiókban izzik a munka. Öt ország, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Belgium adatait nézzük, a nyelveket, amelyeken tivitelnek, az angol az első, látható a leg gyakrabban használt nyelv a tétel üzeneteken, a francia a második. Több mint több tízezer tweet felhasználó kapcsolódott be a vitába, kérem, hogy továbbra is üzenjenek. Szerintem jó az, hogyha átnéznénk ezeket a szavakat, de köszönöm szépen. Most akkor törjünk rá az utolsó kérdéskörre. Mi Európa jövője? Skákele lesz az első válaszadó. Hadd kérdezzem meg, Ön mit gondol az Európai Unión belül a vallási szimbólumokról? Lehetnek-e középületekben keresztek? Hordhatnak-e az emberek, a, a nők fejkendőt? Mit gondol a vallási szimbólumokról? Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a vallási szimbólumokat nem kell európai szinten szabályozni. Nagyon fontos az, hogy az emberek személyes szabadságát garantálni lehessen. A közférában egyfajta semlegességre van szükség, de viszont lehetővé kell tenni azok számára, akik fejkerült akarnak viselni, hogy azt viselhessék. Nem kell ezt európai szinten szabályozni, de ez függ nagyban a helyi kontextustól is. Nagyon fontos az, hogy a vallási szabadság kifejezéséhez való jog megmaradjon, és fontos az, hogy ez ne sértse mások jogait. Vision. Gifferhofstadt, ön mit lát? Hogy látja ezt a kérdést? Én az európai diszkrimináció ellenes törvényhíve vagyok, úgyhogy mi egy értékközösség vagyunk, SKA, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ez ne legyen a szubszidiaritás tárgya. Sajnálom, sajnálom, hogyha a sajtószabadság, a vallásszabadság bizony, ebben nem lehetnek különbségek, és én egy és más etikai kérdések éppen Spanyolországban éppen most folyik az abortuszról a vita, ezek etikai kérdések, egyforma, egy sor alapértéket európai szinten kell alkalmazni, diszkrimináció ellenes, ellenes törvény révén Európában, ez a leggyorsabb. Engedné vagy tiltaná? Hát akkor, akkor folytatnánk azt, amit Orbán úr csinál Magyarországon, hogy 5 percenként megváltoztatja az alkotmány, hogy új értékeket tegyen bele az alkotmányba. A valóságot az, hogy egyes kisebbségeket nem védenek meg, az a valóságot, egyes vallásokat nem lehet gyakorolni. Úgyhogy az európai megoldás e szinten rendkívül szükséges. But let's move to Jean-Claude Juncker. Lépjünk át Jean-Claude Junckerre. Úgy gondolom, hogy a diszkrimináció ellenes európai szabályozás alapvető, meg kell védeni minden vallást, minden filozófiát, minden hozzáállást az élet kérdéseihez, ezeket tiszteletbe kell tartani. Az EU ne avatkozom bele abba, hogy a vallásokat, a filozófiát és különböző az élethez való hozzáállásokat hogyan fejezik ki hagyjuk ezt az emberekre, az elveket szilárdan őrizzük, de ne avatkozunk be a helyi hagyományokba, a hagyományokba nem szabad az EU-nak mindenképpen beleavatkoznia ezekbe a vitákba. Az elveket valljuk, de a módozatokat hagyjuk a tagállamokra, mindaddig, amíg nem sértik meg a legfontosabb érvek, érveket. Nos, én úgy vélem, hogy az Európai Unió minden tagállamában a szabályokat be kell tartani, de minden egyes tagállam, minden állam figyelembe kell, hogy tudja venni mindenkinek a kulturális vallási hagyományait. Nagyon sokfajta állampolgár van az Európai Unióban, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy olyan Istenben higgyen, amiben szeretne. Úgy vélem, hogy az elmúlt években egy visszafele történő fejlődést láthatunk, és ezt veszélyesnek tartom, mert ez vallási összetűzéshez vezethet. Kihasználom ezt a lehetőséget arra, hogy elmondjam azt, hogy amit most Spanyolországban láthatunk, az is egyfajta visszalépést jelent. Ez az új abortusz törvény, ez visszavezet bennünket egy korábbi korba, a Franco diktatúra korába vezet ez bennünket vissza, ezt meg kell akadályozni. Köszönöm szépen, Martin Schulz. Azt hiszem a kérdése a, a szimbólumokról szólt, a középületekben lehessen -e ezeket használni. Tekintve a tagállamok sajátságos szabályait, ezeket tiszteletbe kell tartani. Mindenki szabadságát ugyanakkor minden egyén ö, szabadon valhassa. Ö, akár ha feszület van a nyakában, vagy zsidó, jelképek, vagy muzulmán jelképek kimutathassa a vallását, és a, a, aki meg, akinek nincs vallása, az is szabadon, arról is szabadon beszélhessen, és a középületek, a közterek pedig semlegesek kell legyenek, hiszen mindenkinek kell legyen helye. Ehhez ragaszkodnunk kell a mentesség kapcsán, hogy a középületek, közterek semlegesek. Az, hogy maga ki miben hisz, és mi, mire ezt a bizonyságot, az, az az ő dolga. Ám a közterek, a semlegesekkel legyenek, és van egyfajta e, nagyon konzervatív visszacsúszás veszély Európában, és ezzel nem fel kell lépnünk. Köszönöm, köszönöm a válaszokat. Szeretnék visszatérni az utolsó választásokra. Hogyha megnézem az adatokat Európában, csak az emberek 43%-a választott. Kinek a hibája? az, hogy az emberek nem figyelnek erre oda, ez az önök hibája, vagy mi hibánk? Ska Nem hinném, hogy az emberek nem törődnek azzal, hogy mi történik Európában. Igenis törődnek vele, de az az érzésük, hogy a változások nem következnek be, és azzal, hogy szavaznak, és ez a probléma mert nem bíznak az intézményekben, például az Európai Parlamentben. Éppen ezért nekünk is tennünk kell valamit azért, hogy változás legyen az EU-ban. Azt javaslom, hogy tegyünk többet a gazdaságért, a fiatalokért, erősítsük a demokráciát, tegyünk többet az állampolgárakért, erősítsük a demokráciát nem csak a szavazásról van szó. A demokrácia nagyon fontos azért, hogy az emberek hallassák hangjukat, nem csak öt évenként. Beszélni kell a kérdésekről, mi a legjobb út Európa számára, ez vagy az az irány. Ami a témákat illeti, az embereket ez nagyon érdekli, ez, éppen ezért május 22-én, 25-én szavazni kell, és dönteni kell, hogy milyen irányt választunk. Ferhostát úr. Amire szükségünk van, az olyan politikusok, akik megvédik Európát. Mi mindig ez idáig a béke érvével védtük meg Európát. Ez jó érv, de másfajta érvekre is szükség van a fiatalok számára. Munkahelyeket kell teremteni a gazdaság fellendítése szempontjából számos értéket eh, is meg kell eh, őrizni, amit nem lehet eh, tagállami szinten megvédeni. Vegyük például a polgári szabadságokat, az adatvédelmet, az NSA után, Snowden után mindenképpen meg kell védeni az ember magánélethez való jogát, magánadataikat, és főként a fiatalok esetében igaz ez. És mindemellett az Európai Bíróság esetében már született egy döntés a Google-lal kapcsolatban. Ez egy jó lépés. Igenis, mindenkinek joga van ahhoz, hogy elfelejthessék az interneten. Ez az adatvédelem. Hogyha az ilyen problémákkal szembenézünk, akkor úgy gondolom, hogy a fiatalok is visszatérnek majd az Európai Unió elképzeléséhez. Köszönöm, Jean-Claude Juncker. nem szabad úgy beszélnünk Európáról, ahogy eddig tettük. A nemzeti kormányok sokszor, amikor a felelősségvállalásról van szó, Európával kapcsolatosan úgy állítják be, hogy mint hogyha Európa lenne mindenért hibás, és mint hogyha nem lennének nemzeti kormányok és parlamentek. A fiataloknak meg kell magyarázni, hogy Európa gyengül gazdaságilag is, demográfiai szempontból is. Egyre kevesebben leszünk a következő időszakban, és el kell magyarázni az embereknek, hogy ha nem lenne Európa, nem lenne euró, akkor minden európai ország nyílt pénzügyi háborút folytatna a másikkal, Németország, Franciaország ellen, monetáris háború lenne. De Európa és az euró védi az európaiakat. Alexis Tsipros következik. A legnagyobb deficit Európában ma a demokratikus deficit. Nem mennek szavazni az állampolgárok, mert úgy gondolják, hogy szavazatuk nem tud jelentősen hozzájárulni a holnap Európájának meghatározásához, és az EP egyre inkább elveszíti jogkörét a csúcs találkozók mit jelentenek, 28 tagállam összejön, és végül is mi történik, amit Merkel asszony akar. Juncker úr, mi történt a csúcsokon, például ahol ön és Barózó úr a kulisszák mögött tárgyalt arról, hogy más kormány legyen, például Olaszországban technokraták, bankárok vezessék az országot és bevezessék a megszorítási politikát. Azt mondják önök nekünk, hogy tiszteletbe tartják az állam, az alkotmányt, de közben szeretünk volna népszavazást. Eh, Schulz úr. Martin Schulz. A kérdése az, hogy vajon miért olyan kevesen, mennek olyan kevesen szavazni az elmúlt időszakban. Az európai politika unalmas volt. Nem volt elég konfrontáció, nem ütköztek a vélemények, és sokan feléltek a tagállami kormány kampányok időszakában visszaéltek az európai választásokkal. Ám változik az Európai Unió politikája, több demokrácia, több vita, több átláthatóság érvényesül, ez bizony előrelépés, és van még egy elem. 27 millió munkanélkül van az Európai Unióban. 6 millió fiatal van munkanélkül. Az adócsalás és adóelkerülés legmagasabb szintje van évek óta az Európai Unióban. Az adófizetőkkel megfizetjék a spekulánsok számláját. Azt várják az emberek, nem több Európát várnak, hanem más Európát várnak az emberek. Konkrét javaslatokat akarnak. Hogyan lehet megváltoztatni Európát, hogy igazságosabbá, méltányosabbá tegyük. Ha efelé megy a vita, akkor visszanyerjük a választók bizalmát, és többen mennek el majd az urnákhoz. Let's, let's... Most akkor beszéljünk a korrupcióról mit gondolnak, hogy az Európai Unió milyen messze megy el a korrupció ellenes harcban, és ezen kívül úgy gondolják, hogy a lobbisták itt Brüsszelben a probléma részét képezik? Ská Keller, igen, a probléma részét képezik, mert túlságosan sok a lobbista itt a folyosókon, nem csak itt a parlamentben, hanem az Európai Bizottságban, és ezeket a lobbistákat bizonyos érdekcsoportok pénzelik. Viszont nem halljuk az állampolgárok hangjait, pedig ők lennének az igazi szereplői az Európai Uniónak, viszont az ő hangjukat nem tudjuk meghallani. A lobbisták azok, akik eljönnek ide, akik befolyásolják a jogalkotókat, a biztosokat, és eh, néha érdekes azt látni, hogy eh, néha módosítókat nyújtanak be a képviselők, és elfelejtik kivenni e, azt a kis sort, amiből kiderül, hogy melyik iparáktól származik ez. Nos, ez valóban probléma európai szinten. A lobbizmus nem a megfelelő út előre, ugyanis nem az ő hangokat kell meghallanunk give the, give Well, uh, Nem lehet uh, tagadni, hogy vannak lobbisták, nem lehet kitiltani őket, ám időről időre azt látjuk az elmúlt években e bizottság munkája alatt, hogy korrupció is származott ebből. Nem a lobbisták a baj, hanem a korrupció. És ez ellen utóbbi ellen fel kell lépnünk. Új szabályokat kell létrehoznunk. Az elmúlt parlament időszakban születtek is új szabályok a korrupció elleni harcban, szabályozva a lobbistákat. A kérdés az, ki képviseli önöket, és milyen etikai szabályok alapján működnek ezek a politikák. Ám a lobbisták és a korrupció mellett a fő probléma jelen pillanatban az Európai Bizottságban, amelyről Ská Keller beszél, az, hogy nincs vezető szerep, és nincs függetlenség. Nem független a bizottság a tagállamoktól, főleg Berlintől és Párizstól függ a bizottság. A bizottság vezetői mindig először felhívják Párizst és Párizst, vagy Berlint, vagy Berlint és Párizs hívják először, mondjuk Atén előtt. Ez számomra a legfőbb probléma Európában most. Hogy voltak éppen itt vezető szerepre van szükség, és nem a tanács titkársága a bizottság. Jean-Claude. Most pedig Jean-Claude Junckeré a szó. Van még jokerük, hogyha fel akarnak tenni kérdéseket. Evidens, hogy jobban szabályoznunk kell, a tevékenységet, és minden módon a korrupció ellen harcolni kell a nemzetállamokban is, és Európa szintjén is, de nem lehet a lobbistáknak megtiltani azt, hogy az érdekeiket képviseljék, de, és éppen ezért minden biztosnak nyilvánosságra kell hoznia az, hogy ki kell találkozott, az interjúkat. És menjenek szavazni az állampolgárok, saját érdekeik lobbistái legyenek. El kell kerülni, hogy a lobbisták a kevésbé demokratikus, populista képviselőket támogassák. Menjenek szavazni, hogyha a lobbisták ellen föl akarnak lépni. Köszönöm. Világos volt ez, és most uh, Sziprosznak adjuk meg a szót. A korrupció Európában strukturális probléma, főként Dél-Európában, ezt be kell vallanunk. A korrupció leküzdése az nem csak tagállami ügy, ez az Európai Unió ügye is összességében. Úgy véljük, hogy európai jogszabályozásra van szükség, amely hatékony, és amely az átláthatóságot, a korrupció leküzdését szolgálja. Nagyon fontos, hogy hatékony jogszabályozás legyen, az adócsalás, adókerülés leküzdésére, az offshore cégek leküzdésére, ugyanis ezek is a korrupciót szolgálják. Úgy vélem, hogy ehhez politikai akaratra van szükség a kormányok részéről, de az Európai Unió vezetősége részéről is. Ugyanis gyakran emögött nagy érdekkonfliktusok húzódnak meg. Például Olaszországban a kormány általánosságban foglalkozik a maffiával, és ez egy nagyon nehéz harc. Köszönöm, Martin Schulz a következő. A korrupció jelenség Európában, ez igaz, fel kell lépnünk ezen, és az Európai Parlament, az Európai Bizottság célja a lobbisták tevékenységének, és a korrupció is működik. Szabályokra van szükség, nem kell európai szinten, tagállami szinten is. A két parlamenti képviselő esetében a beterjesztettek módosítókat, a lobbisták alapján, egyiket négy év börtönbüntetésre ítélték, a másik a tagállamban még meg sem nyílt a bírósági pere a, a másik elkövetőnek. Tehát e, egy-egy döntés fontos, hogy ne, azt látnunk kell, hogy nem Merkel telefon alapján dönt Barózó, ezért ez nem így van. Fontos, hogy a tagállamok együttműködjenek velünk. Szerintem az Európai Bizottság el kell gondolkozzék a felett, hogy a stratégiánkban, a jogalkotásban és a kezdeményezések során nagyon korán publikáljuk szándékainkat, és a stratégia ismerté váljon, átlátható legyen a működés a lobbisták nyilvántartása révén is, és jó korán tudják az állampolgárok, milyen jogszabályok vannak születőben. Joker. Skákeler a Jokerét kérte ismételten. Verhofstadt úr elmítette mindazt, hogy hogyan lehetne a lobbizmust megakadályozni a parlamentben. Igen, létrehoztunk egy lobbista jegyzéket, ez egy önkéntes dolog, de mindenképpen az érdek ellentétekre is rá kell irányítani a figyelmet az összeférhetetlenségre. Úgy gondolom, hogy felhasztatónak is néhány dolgot tisztáznia kell. Átláthatónak kell lennünk, a jogszabályozásunkban, minden értelemben, és jó lenne, hogyha uh, Schulz úr lehetővé tenni a Transparency international azt, hogy megvizsgálja a parlamentet. Az ideje lejárt. Ferhostát úr, Skakeller lehet, hogy nem végzi ezt, de én az átláthatóság jegyében járok el nyíltan minden újságíró megnézheti ezt a nyilvántartást, megnézheti a mandátumomat, tehát én egy teljesen átlátható, nyitott tagja vagyok ennek a parlamentnek, ahogy ön is. Akkor most térjünk át egy másik témára. Van itt egy kis gond úgy mutattuk be önöket, mint hivatalos jelöltek, de lehet, hogy önök közül senki nem lesz az Európai Bizottság elnöke. Szekeller mit tud erre válaszolni? Igen, itt nagy esélyek vannak erre vonatkozóan, de az állapolgárok akarják megválasztani a saját bizottsági elnöküket, és ez nagyon nagy előrelépés az európai demokrácia terén. A Lisszaboni szerződés ezt lehetővé teszi, és hogyha a tagállamok valaki más szeretnének, akkor túl lépnek a Lisszaboni szerződésen, de világos a Lisszaboni szerződés e terén téren, és éppen ezért az állampolgárok szavát kell meghallgatni hogyha majd a jövőben nem mennek el szavazni az emberek, akkor ez lenne az oka. De mi demokráciát akarunk, és kampányt akarunk folytatni, és éppen ezért az európai törvényeket, az európai jogot tiszteletben kell tartani etéren. G. Verhofstadt. Szerintem elképzelhetetlen, hogy valakit a jelöltek körén kívül válasszanak. Ebben egyetértünk talán mindannyian itt, ugye? az első nagy ö, konszenzus itt a körben, legalább ebben megvan. De komolyra fordítva a szót, csak e jelöltek közül egy lehet a bizottság. Különben bezárhatjuk az Európai Parlament ajtait, meg az Európai Demokrácia rolóját is leúzhatjuk. Mert akkor csak egy kis játszma lesz évtévenként, hogy ki lesz a bizottság elnöke, és a tagállamok összedugják a fejüket zárt autók mögött, és valakit kineveznek. Ezt nem szabad megengedni. Másodszorban megegyeztünk az európai szinten a politikai pártokkal abban, hogy a jelölt egy többséget kell alkosson ahhoz, hogy megnyerje a széket, elnyerje a posztot. Tehát nem elég a, leg, a, a, legelső frakció képviselője megpróbálhatja a, elfoglalni a posztot a demokrácia, a parlament demokrácia elvei alapján. A legjobb eredményt előre jelölt kezd, indulhat először de külső körből nem lehet választani. Lejárta az ön ideje, Jean-Claude Junckernek adom meg a szót. 28 kormány aláírta a Lisszaboni szerződést, a parlament ezt ratifikálta, és ebben az szerepel, hogy az Európai Tanácsnak tiszteletbe kell tartania az eredmények figyelembe vétele után az európai választásokat. Hogyha az Európai Tanács vagy annak néhány tagja ezt nem teszi meg, akkor ez a demokrácia megtagadása lenne 2019-ben, hogyha nem eh, fogják tiszteletbe tartani a választások eredményt, akkor senki nem fog elmenni szavazni. Úgy fogják gondolni az állampolgárok, hogy ők nem számítanak. És eh, mindenképpen eh, az állampolgárok szavazata kell, hogy döntsön. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ciprasz úr. Úgy vélem, hogy az Európai Unió demokratizálódása megkezdődött, ezt nem lehet megkérdőjeleződni, megkérdőjelezni. Nem szabad illúzióba sem ringatni magunkat, nagyon sokan elfordulnak Európától, nő az EU szkepticizmus, és az is lehet, hogy tényleg valaki más lesz majd az Európai Bizottság elnöke, hogyha az európai állampolgárok számára katasztrofális döntések születnek, akkor fennáll a veszély annak, hogy ez kihat majd a demokráciára, és én már feltettem egy kérdést ennek Juncker úr, de felmerül még egy másik kérdés is, vagy demokratikusabbak leszünk, vagy pedig az Egyesült Európa álma mindannyiunk számára szertefoszlik. Martin Schulz, az önálláspontjára várunk még. Érdekes kérdés ez, és minden nap húszszor kell válaszolnom ugyanerre a kérdésre. De hát világos, hogy érdekli az embereket. Az állam és kormányfők azt tesznek, amit akarnak zárt ajtók mögött, de ez ez a dolog megszűnt, a, a bizottság elnökének megválasztása tekintetében megszűnt ez a gyakorlat. Itt ebben a körben közülünk valaki kell elnyerje ezt a posztot. Ha pedig valaki merne jelölni egy másik személyt, akkor az Európai Parlamentben nem kapja meg a többséget, mert hogy senki egyetem Európai Parlamenti képviselő sem szavazni arra a bizottság jelöltre, akit rajtunk kívül jelölnének. Van egy érdekes vetülete mindennek egyetlen állam vagy kormányfő sem fejezte ki ebbeli nézetét egészen máig. Angela Merkel csak annyit mondott, hogy nem automatikusan működik a dolog. Persze Németországban sem az alkotmány szerint senki sem garantálja, hogy mindig ő lesz a kancellár például, mert hogy a nagy koalíció megmarad, az sem automatizmus. De nem használtam a jókeremet, úgyhogy hozzátenném az időmhöz. És azt mondanám még el, hogy a követ, az Európai Bizottság következő elnöke itt áll e pulpituson. Éppen vele beszélnek, most éppen ő beszél. I think many of them will... Úgy vélem, hogy sokan felhasználják majd a Jokert. Majd az állampolgárok fogják a Jokert használni. Akkor követ, Következik az utolsó kérdéskör. Mindenki 30 másodpercet kap. Igen, mert közeledik a vég. Tehát a végső kérdés az a vízióról szól. Mondják el azt, hogy miért kellene pont önökre szavaznia az állampolgároknak. Skál Én azt ajánlom az európai állampolgároknak, azt tudom felkínálni, hogy én arra fogok koncentrálni, hogy Európa több munkahelyet, nagyobb szociális biztonságot teremtsen, többet tegyen a klímaváltozásért, és valóban megvalósuljon az az állam, hogy Európa mindenkivel foglalkozik, foglalkozik az itt élőkkel. Szerezzük vissza Európát magunknak május 25-én, de utána is. Én ezt tudom felajánlani. Guy Verhofstadt. Nagyon sok dolgot szeretnék csinálni, amit nem tudok elmondani 30 másodperc alatt, de a fő dolog az, hogy vezető szerepet kell kialakítani, víziót, jövőképet Európában, mert ezt akarják az állampolgárok, ezt szeretnék látni, hogy az Európai Bizottság vezetője ezt tegye. Három dologra van szükség. Helyre a gazdaságot, munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek teremtése kell legyen a prioritás a következő öt évben. Sikerült. 30 másodperc alatt. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker olyan Európát szeretnék, ahol nincs megosztottság, észak és dél között, régi és új Európa között, fiatalok és idősek között a konszenzus és a bölcs kompromisszum Európáját szeretném, olyan Európát, amelynek következtében az európaiak szerelmesek lennének Európába. Alexis Cipros. Én is szeretném a jokeremet használni. Most először is egy olyan Európát szeretnénk, amely a nemzetekhez tartozik, a nemzetek Európáját akarjuk, a demokráciát, az állampolgári részvételt szeretnénk erősíteni, azért, hogy az állampolgárok dönthessenek a fontos kérdésekben népszavazás által, és nem szabad, hogy döntések szülessenek zárt ajtók mögött, nem szabad, hogy ne vegyék figyelembe a nemzetek akaratát. Azon leszünk, hogy az Európai Unió intézményéből elzavarjuk a trojkát. A trojka katasztrofális volt, és ezen kívül egy európai eljárást fogunk kedvez, kezdeményezni, egy konferenciát azért, hogy a fenntartható adóssággal foglalkozzunk. Demokráciát, szolidatást szeretnék mindenki számára. Köszönöm Alexis Tsipras, most pedig Martin Schulz következik. E-, Európa az Európai Háznak nevezzük ezt a fogalmat, kikenyítsük az Európai Ház ablakát és ajtaját, hogy az állampolgárok lássák, mi történik ebben a házban, kik döntenek. Egy olyan Európai Uniót akarok, az Európai Bizottság az állampolgár érdekeit helyezi előtérbe. Dolgoztam én állampolgárként is, meg parlamenti képviselőként is. Tudom, hogy az európai emberek közül sokan szenvednek. Ezért kell megváltoztatnunk Európát, azért, hogy jobb élete legyen mindenkinek és különösen a fiatalok számára legyen jobb életlehetőség, jobb jövő lehetőség az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Szeretném elmondani, hogy az összes jelölt beleegyezett abba, hogy még néhány másodpercben hozzáfűzünk néhány szót a programhoz. Nem szabad elfelejteni, hogy az emberek másút szenvednek, Európán kívül nehézségeik vannak, üldözik őket, háború van, ezt nem szabad elfelejteni. Mindannyian részt veszünk a hozzák vissza a lányainkat kampányban. Thank you. Köszönöm a jelölteknek. Ezzel befejeztük a vitát. Most Kanart megkérdezem, hogy mi történt eh, odaként. 63 ezer tweet, 50 ezer ember üzent online csatornákon. Az Eurovíziós vitát lehet követni a weboldalunkon ezen kérdések révén is. Meghallgattuk a jelölteket, elmondták mondandójukat. Köszönjük szépen, hogy részt vettek ezen a vitán, a weben keresztül is részt vettek, online módon is. Kérem, kövessék továbbiakban is majd ennek alakulását. Köszönöm, elköszönünk innen Brüsszelből, az Európai Parlament épületéből. Mindenkinek nagyon jó éjszakát kívánunk!